az új elnök megválasztásának eljárását. A 13-as cikk értelmében az elnöki posztra magukat jelöltetők ezt legalább egy frakció vagy 40 képviselő támogatásával tehetik meg, ezt a szándékukat ilyen támogatással nyújthatják be. A szabályokkal összhangban két ilyen jelölt anyagai jutottak el hozzám, Jerzy Buzek és Eva Britt Svensson asszony jelöltették magukat az Európai Parlament elnökségi posztjára, mindketten egyetértenek jelöltségükkel. A két jelölt most röviden bemutatkozik. Először Eva Britt Svenssont kérem, hogy tartsa meg programbeszédét. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratulálhassak összes kollégámnak. Gratulálok azért is, mert az európai polgárok egyértelműen bizalmat helyeztek önökbe, ezért választották meg önöket képviselőnek. Egyben nagyon nagy felelősség is ez, mindannyiunk vállán nyugszik ez a felelősség, hiszen meg kell próbálnunk beteljesíteni az európai polgárok elvárásait, hiszen változásokat szeretnének. Meg szeretnénk építeni a polgárok Európáját. A demokrácia, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, nagyon fontos, a, nagyon fontos érték az európai polgárok számára. Ez az egyik legnagyobb értékünk. De hogyha az igazi demokráciát szeretnénk elérni, akkor nem, nem elégséges az, hogy az emberek elmehetnek szavazni. Nyitottságra, átláthatóságra van szükség, és természetesen nyílt vitákra is szükség van. Pontosan ezért, hölgyeim és uraim, szeretném megragadni az alkalmat, hogy a következőt elmondhassam. Véleményem szerint alapvető fontosságú az, hogy a lehető legtöbbet megtegyük annak érdekében, hogy az első olvasatú, az első olvasatban minél több törvény szülessen, hiszen nagyon nagy bizalmat élvez ez a parlament, ezt a gyakorlatban is ki kell használnunk. Tehát nyitottnak kell lennünk, és már az első olvasatban a lehető legtöbb, meg kell próbálni hatékonyan foglalkozni a legtöbb törvényjavaslattal. Gazdasági gazdasági és pénzügyi válságot élünk meg, illetve sújt minket a munkanélküliség gondja is. Szociális problémáink vannak, és sújt minket a globális felmelekedés problémája is. Már, meg, már tapasztalható például a klímaváltozással kapcsolatos migráció is. És természetesen először a szegényeket sújtja legjobban ez a probléma az egész világot nézzük, akkor a világban, az egész világon érvényes a szegénység és az igazságtalanság. Ugyanakkor minden válságra van megoldás. Ehhez azonban a szakpolitikát kell megváltoztatni, az erre irányuló szakpolitikát kell megváltoztatni. Az eddig használt politikai megoldások nem tudtak igazi változást elérni. Éppen ellenkezőleg nagyon sok területen sajnálatos módon szakpolitikáink válságot generáltak, nem pedig megoldották ezeket. Tehát szakpolitikai változásokra van szükség, szociális Európát kell megpróbálni kiépítenünk, illetve egy olyan szakpolitikára is szükség van, amely a foglalkoztatottak jogaival foglalkozik, ezt karolja fel, a szociális dömping ellen küzd. Olyan szakpolitikákra van szükség, amely elkerüli a szociális kirekesztődést, olyan szakpolitikákra, amely minden egyes polgár részvételére számít. Diszkrimi- olyan ö, szakpolitikákra van szükség, amelyekben nem található meg semmilyen diszkriminatív elem, független az et, ö, be, ö, beszéljünk akár szexuális orientációról, etnikumról, vagy bármilyen más megkülönböztetésről. Olyan Európai Unióban szeretnék élni, amely minden egyes európai állampolgár érdekeit védi. Olyan Európai Uniót szeretnék, ahol új munkákat tudunk terem, munkahelyeket tudunk teremteni, zöld munkahelyeket, zöld technológiába tudunk befektetni. Ez nagyon fontos lehet, hiszen egyrésztről természetesen a munkahely teremtés is nagyon fontos, ugyanakkor gazdasági növekedéshez is vezethet. illetve megpróbálhatjuk ezzel azt is elérni, hogy csökkentsük az éghajlatváltozás negatív, hasol, negatív hatásait. Ez jót tehet Európának és az egész világnak. Én úgy látom Európát a jövőben, hogy Európa felelősséget vállal, megpróbál igazságos lenni, és ez megvalósul akár a nemzetközi kereskedelemben is. Én úgy látom Európát a jövőben, hogy Európa igazságos a migrációval, a bevándorlással kapcsolatban, a menekültekkel kapcsolatban, ami megvédi a polgárok jogait, ahol érvényesül a diverzitás, ahol, fe, ahol, és ez egyértelműen jót tenne a fejlődésnek, a növekedésnek, hiszen ha minden állampolgár érdekeit tudjuk védeni, védeni, az jót tesz nekünk. Tehát felelősségteljes Európára van szükség, olyan Európára, amely felelősséget vállal az emberi jogokért is amikor az emberi jogokat sárba tiporják, bárhol is, tör, bárhol is történjen ez a világon, Európának fel kell emelni a szavát. Az emberi jogok tekintetében mindenképpen síkra kell szállnunk, minden körülmények között, és ez minden emberi lény esetében igaz. Akkor is érvényes ez, amikor a szólásszabadságról van szó, illetve a személyes integritásról. vagy a gyülekezés szabadságáról. Tehát rendkívül fontos az, hogy az Európai Parlament, az Európai Unió, Unió megvédje a, ezeket a jogokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon örülök annak a tájékoztatásnak, amelyet a leköszönő elnök amelyet az el, leköszönő elnök közölt velünk. Nagyon örülök, hogy ilyen nagy a női képviselők aránya. Mindez közös munkáknak köszönhető, hiszen nők és férfiak együtt dolgoztunk annak érdekében, hogy megpróbáljuk megnövelni a női képviselők számát. Most pedig tovább kell lépnünk. Most azt a célt próbáljuk elérni, hogy a nők befolyása nőjön meg az Európai Parlamentben. Tehát a felelősségteljes magas pozíciókban az Európai Parlamentben, illetve más európai intézményekben meg kell növelni a nők arányát. Ez hatalmas lehetőség számunkra. Lehetőség tehát ez, kedves barátaim. Itt Európában bemutathatjuk, illetve megmutathatjuk az európai polgároknak, hogy komolyan vesszük munkánkat, hogy felelősségteljes módon végezzük a munkánkat, hogy hogy is néz ki a diverzitás a politikában. Kedves kollégák! A mai napon minden egyes képviselőnek itt bizonyos hatalom van a kezében, hiszen mindenki szavazati joggal rendelkezik. Az önök kezében ez a hatalom, és üzenetet tudnak küldeni ezzel a, ez a hatalom segítségével, üzenetet tudnak küldeni az európai polgárok felé. El tudják mondani azt, hogy szociális Európát próbálunk ö, megépíteni, az állampolgárok Európáját olyan Európát, amely az európai polgároknak és a világ többi részének megmutatja, hogy Európa felelősségteljes politizálást folytat, olyan Európát akarunk építeni, amely a környezetvédelmi és társadalmi felelősséget is vállal. Ezt kell megmutatnunk. Azt kérem tehát, hogy a szavazásokkal, a, szavazo- a szavazatokkal ezt a hatalmat éreztessük is, és adjuk meg azt az európai polgároknak, amit, várnunk, amit várnak tőlünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Svensson asszony! Az új zaj, amit itt hallanak a tapson kívül, az az új klímaberendezés eh, hangja azért, hogy a galérián ülők is jól érezhessék magukat. Most Jerzy Buzek urat kérem, hogy tartsa meg programbeszédét. E, dziękuję. E, panie przewodniczący, panie... Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, az Európai Bizottság és a tanács képviselői. Kedves kollégák! Gratulálunk magunknak azért, hogy jelen vagyunk itt, ebben az épületben. Fél milliárd ember képviseletében Európában. Ez óriási lehetőség. Néhány szót hadd magamról. Tudósként kezdtem tevékenységemet, a politikában a 80-as években kezdtem tevékenykedni a szolidaritás szakszervezet keretein belül. A szolidaritás az emberi jogokért harcolt, és a polgári jogokért is. Az emberi jogokért és a polgári jogokért folytatott harc mindig is alapvető elveimet képviselte politikai tevékenységem során. 97 és 2001 között a lengyel köztársaság miniszterelnöke voltam. Négy évig tárgyaltunk Lengyelország csatlakozása érdekében az Európai Unióhoz. 2004 óta európai parlamenti képviselő vagyok. Az új technológiák és az innováció, illetve az energia biztonság voltak területeim. Foglalkoztam az éghajlatváltozással is. Ezen kívül a kelet-európai országok partneri kapcsolataival is foglalkoztam. Végül is ezek a területek az elkövetkezendő ciklus prioritásai is, és rá kell döbbennünk, hogy válságban élünk. Az európaiak megoldást várnak ezekre a problémákra. Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy az Európai Parlament munkáját is javítanunk kell ez már beindult az elmúlt évek tevékenységének köszönhetően. De csak akkor járunk sikerrel, hogyha elfogadjuk a Lisszaboni szerződést. Ez segíteni fog nekünk abban, hogy jobban dolgozhassunk és jobban jelenhessünk meg a nemzetközi szintéren. Itt ugyanis kötelezettségeink vannak. Ott van a kelet-európai kapcsolatok, az euró-mediterrán térség, az Egyesült Államokkal való stratégiai kapcsolatunk, illetve a felemelkedő politikai erők, az előttünk álló nagy kihívások. Ezért a Lisszaboni szerződés ad kezünkbe kivételes eszközöket, hogy megoldjuk ezeket a kérdéseket. Végezetül annyit szeretnék még mondani, hogy munkánk legfontosabb részének a válság kezelésének kell lennie. Annak a válságnak, amely az állampolgárok bizalmának hiányát próbálja pótolni. Nem szabad félnünk attól, hogy megértsük egymást, mert gyakorta az állampolgárok nem, ismer, nem értenek meg minket. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy mi értsük egymást, ugyanis Strasbourgba és Brüsszelbe fogunk jönni minden héten, de hétvégén hazamegyünk, és állampolgárainkat megértjük, hiszen tudjuk, hogy mit várnak el tőlünk. Ha megértjük a polgárokat, könnyebben fogjuk tudni jól elvégezni a munkánkat. Köszönöm a figyelmüket! Dziękuję, Jerzy Bosek. Köszönöm szépen, Jerzy Buzek. Az eljárási szabályzat 14-es cikkének első bekezdése alapján felhívom a figyelmüket arra, hogy az első, esetleg második és harmadik forduló során a leadott szavazatok abszolút többségét kell megkapnia a jelöltnek a megválasztáshoz. Az üres szavazó cédulák vagy az érvénytelen szavazó cédulák nem számítanak érvényes szavazatnak. Most a véletlen E, elv alapján megválasztunk 8 szavazatszámlálót. Húzzak az urnából egy nevet. Theo Karous úr. Der Kollege da, der Kollege Theo Karous. Itt van a kolléga úr? Jelentkezik a hölgy. Kolléga, asszony, elnézést, hogy férfinak minősítetten, elfogadja a jelölést a számlálási feladatra. Igen. Csak a családi neve volt előttem. Andrés Barea kolléga. Hölgyem, elfogadja a jelölést? Köszönöm. Zeverin ö, úr, volt külügyminiszter, elfogadja a szavazatszámlálási posztra való jelölését? Köszönöm. Hitner kolléga. Hipno. Jól ejtettem? Hübner. Nem. Na? H-I-B-N-E-R. Hibner képviselőasszony. Nem Hübner volt biztos asszony. Tehát Hibner képviselőasszony elfogadja a jelölését? El. Köszönjük. Koch képviselő úr, Dieter Koch képviselő elfogadja elfogadja jelölését. Nincs más Koch kolléga, úgyhogy akkor ez Dieter Koch lesz. Még három szavazatszámlálót kell választanunk. Hét kolléga, H-I-D-H, képviselő asszony, Hit asszony. Anna Hit elfogadja a szavazatszámlálásra való jelölését? Igen, köszönjük. Frakcióelnökök sem ússzák meg. Rebeke Hán asszony hajlandó szavazatszámlálóként részt venni? Mosolyát elfogadásnak igennek tekintem. Matléna kolléga M-A-D-N-E-R, Madner kolléga. Itt van? Ott van. Rendben. Ön is elfogadta a jelölését. Köszönöm. Akkor megvan a nyolc számlálónk. Felolvassam még egyszer a neveket? Elnézést a kiejtésért, de ö, kötelességem felolvasni a neveket. Arus, mit den äh, Frau äh, Theo Larus, ich sage jetzt nur die, nur die Csak a családi neveket mond. Äh, Frau, ich glaube, es war Frau Theo Larus, ist zuständig für die Buchstaben A bis B. Az A és B urnához kérem, hogy feladjon Rossz asszony. C és E urnákhoz jelöljük a következő nevet. Zeverin úr az F és a H urnához megy, Hitner asszony az I és K ig terjedő urnához, Koch úr az L és M kezdőbetűjű képviselők urnájához, Hét asszony az NR urnához, Hems asszony az S urnához, és Matlén kolléga a T-től Z-ig terjedő neveket csoportosító urnához. A szabadott számlálók feladatait egy papíron ők most azonnal megkapják. Most tájékoztatom a képviselőket a borítékkal és a szabadott szédulával kapcsolatos tudnivalókról. A teremszolgák kiosztják a szavazó cédulákat, és rátérünk az elnök megválasztására. Már meg is van a képviselőknek a szavazó szédula. Nagyon figyeljenek most. Egy nevet lehet bejelölni a kettő közül. Csak egyet lehet. Ha változtatni akarnak a bejelölésen, akkor egy teremszolgát kell magukhoz hívniuk. Kérem, maradjanak még ülve, végig kell hallgatniuk ezt. Az teremszolga új szavazó szidlát ad ilyen esetben önöknek, és azonnal megsemmisíti az elrontottat minden egyéb változtatás érvénytelenné teszi a szavazatot. Tehát egy X lehet csak a szavazó cédulán az egyik név mellett. Utána hajtsák kétszer össze a szavazó cédulát, és tegyék bele a borítékba. Ezek után pedig a saját nevük, családnevük kezdő betűje szerinti urnához fáradjanak. Az előbb bemutattam az urnákat és a szavazatszámlálókat. Nem fogom egyenként szólítani a képviselőket a szavazásra, hanem csak a szavazás kezdetét és végét fogom jelezni. Azon képviselők, akik leadják a szavazatukat, szavazat leadásának pillanatában alá is kell, hogy írják jelenlétüket, hiszen név, nem név szerinti ugyan a szavazás, de minden szavazónak a jegyzőkönyvben rögzítenünk kell a nevét. Kérem önöket, hogy ahhoz az urnához menjenek majd szavazni, amely tehát a családi nevük első betűjét mutatja. A szavazatszámlálók utoljára szavaznak. Ezennel megnyitom a szavazást. Und ich bitte die Stimmenauszähler, dass sie unmittelbar jetzt zu den Urnen gehen. Okay. So, wo gibt's Mai? Mai.